Państwa, rozpoczynamy kolejny punkt. Hölgyeim és Uraim, megkezdjük a következő pont tárgyalását. A bizottság beszámolóról van szó, amit a tanács és a parlament számára készített. Itt ebben az esetben a helyi termelés és a közvetlen értékesítésre vonatkozó címkézési rendszerről van szó. A kérdés itt az, hogy egy önkéntes minőségi megjelölést bevezessünk -e a szigeteken folytatott gazdálkodásból származó termékekre. A bizottság két jelentést készített ebben az összefüggésben, vagyis az egyik közvetlen értékesítés, a másik a szigeten folytatott gazdálkodásból származó termékekre vonatkozik. Ebben a konkrét összefüggésben a mezőgazdasági termékek minősége kerül terítékre a közvetlen értékesítése vonatkozó termékekről van szó, illetőleg a szigeten folytatott gazdálkodásból származó termékekről. A bizottság itt azt vizsgálta, hogy melyek a legjobb megközelítések az érintett területeken. Itt felvetődik a kérdés, hogy adott esetben opcionális jelöléseket alkalmazzunk-e a minőség vonatkozásában itt mindkét esetben erről van szó, tehát egyrészt a közvetlen értékesítésről, másrészt pedig a szigeten előállított termékekről. Az Európai Bizottság fogja ezeket a témákat bemutatni az elkövetkezőkben. Elhárt úr lesz az, aki hozzászól a témához, és meg is kérem az Európai Bizottság jelenlévő képviselőit, hogy szóljon hozzá. Üdvözlöm egyébként a résztvevőket is, valamennyi résztvevőt a bizottság nevében, Erhárt úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a bizottság jelentését a helyi gazdaság, helyi termelés és a közvetlen értékesítése vonatkozóan fogom bemutatni. Ezt követően térek majd rá a szigeten folytatott gazdálkodásra származó termékekről készített jelentésre. Ami a minőségi jelölésre vonatkozó témát illeti. Itt a bizottság azt a feladatot kapta, hogy megvizsgálja a jelentésében, hogy a helyi termelés és a közvetlen értékesítésre vonatkozóan új címkézési rendszert vezessenek be, hogy segítsék, támogassák a helyi értékesítést. A jelentésben kritériumokat is figyelembe kéne venni az előirányzatok szerint, mi szerint a CO2 kibocsátást, illetőleg a hulladékképződést csökkentsük a rövid értékesítési útvonalak okán ahhoz, hogy a helyi mezőgazdaságról és a közvetlen értékesítésről képet alkothasson. A bizottság számos területen vizsgálódott, például tagállamok konzultált, tanulmányokat vett figyelembe, szemináriumokat szervezett. A közvetlen értékesítés tagállamok esetében rendkívül különböző szabályozás alá esik. Ami a fogyasztókat illeti, itt az empirikus vizsgálatok azt mutatják, hogy a te, helyi termékek iránt a fogyasztók részéről nagy érdeklődés nyilvánul meg. Ami pedig a környezeti kritériumokat illeti, vagyis amikor azt vizsgáljuk, hogy a közvetlen értékesítés a helyi mezőgazdaság milyen hatással járhat a környezetre. Itt az Európai Bizottság egy sor tanulmányt, már meglévő tanulmányt elemzett, és arra a következtetésre jutott, hogy további kutatásokra van szükség, hogy megnézzük az ellátási lánca a fogyasztó viselkedése és az igény közötti összefüggéseket, illetőleg, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a hulladéképződést. A tanulmány rámutat arra, hogy a kör rövid láncok az élelmiszerértékesítésben akkor járhatnak pozitív hatással a környezetre, hogyha helyi szinten működnek, idén jellegű termékeket használnak fel, környezetbarát termelési módokat alkalmaznak, és a kicsi a CO2 lábnyomuk. Ezt megfordítva azt mondhatjuk, hogy a helyi mezőgazdaság és a közvetlen értékesítés úgy általában pozitív hatással jár a környezetre. Ez csak akkor történik meg, ha ennek az imént felsorolt feltételei teljesülnek. Az Európai Bizottság eh, a továbbiakban egy sor szakértővel tárgyalt, hogy egy jelölési rendszer kiépítésének opcióit is megvizsgálja. A szakértők abban egyetértettek, hogy egy lehetséges jelölési rendszer a termelők számára legyen opcionális, vagyis nem kötelező. A tanúsítványozási, az akkreditációs eljárásokat itt el kell kerülni lehetőség szerint, hiszen hosszúak ezek és költségesek, és egyértelmű kiválasztási kritériumokat kell alkalmazni a rendszer hatája elő, alá eső termékeknél. A bizottság által konzultált szakértők azon a véleményen vannak, hogy egy jelölési rendszer csak akkor észszerű, hogyha más intézkedésekkel integrálva kerül bevezetésre, és támogatja a gazdák keresését alternatív értékesítési módok iránt. Ilyenek már vannak egyébként a vidékfejlesztésben is, vannak tanácsadások, beruházásokra is szükség lehet, vállalati fejlesztésekre is szükség lehet, ezeket kell elősegíteni. Az Európai Bizottság egy önálló jelölési rendszer mellett vizsgált egy másik lehetőséget is, és megbeszélt a szakértőkkel is, hogy egy fakultatív, egy önkéntes minőség megjelölés mennyiben lehetne megoldás erre a kérdésre. A fakultatív minőség megjelölések egy új rendszert jelentenének, amelyeket a minőségi rendelettel vezették be ezeket egyébként és ilyen összefüggésben felmerült a hegyvidéki termék fogalom is. A bizottság által készített hatásvizsgálatok itt a minőségi követelmények kapcsán azt mutatják, hogy ez gazdák esetében hat és hatásos lehet, amikor rá kell mutatni arra, hogy mennyi többletértéket jelent egy adott termék, és ezeket a plusz erőfeszítéseket hogyan lehet a piacon megjeleníteni. Összeglal, összefoglalva tehát, milyen eredményre jut az Európai Bizottság, itt azt kell, hogy elmondjuk, hogy igenis van kereslet a gazdáktól közvetlenül beszerezte termékek iránt, tehát ahol rövid az értékesítési út, illetőleg, hogy ez felismerhető is legyen, vagyis a fogyasztó egyértelműen látni, láthassa, hogy ilyen termékről van szó. Itt a tagállamok között nagy különbségek vannak a közvetlen értékesítés fejlettségét tekintve. A rövid ellátási láncok létrehozása persze sok kihívást is jelent, és itt nem csak a jelölésről van szó ebben az összefüggésben, ha megoldást keresünk. EU is e, tagállami szinten egy sor eszköz működik már, ezeket azonban nem koherensen alkalmazzák mindeddig. Egy új címke adott esetben, legyen egyszerű, ne jelentsen plusz terheket, biztosítson ellenőrzési lehetőséget és kellő biztonságot a fogyasztók számára. Az Európai Bizottság több kérdéssel zárja végül is a jelentését, ezt vitára bocsátja, és így itt az Európai Parlament alaposan meg tudja vizsgálni és hát megkönnyíthet ugye megvizsgálni ezt a kérdést, vonatkozik ez a tanácsra is egyébként. Az első kérdés az, hogy a különböző eszközök, amelyek már most is rendelkezésre állnak a helyi gaz, mezőgazdaság támogatására és a közvetlen értékesítés támogatására EU szinten, hogy ezek megfelelőek-e. A második kérdés az az, hogy miután egy sor érdekcsoport látta az EU előírásokat higiéniai területen, vagy a közbeszerzés vonatkozásában, és itt úgy gondolják az érdekcsoportok, hogy ezek hátráltatják a helyi mezőgazdaság fejlődését. Az Európai Bizottság erről úgy gondolja, hogy az EU jogszabályok tartalmaznak rugalmasságot, azonban nem élnek mindig teljes mértékben ennek lehetőségeivel. A kérdés most az, hogy az Európai Parlament és a tanács osztja az Európai Bizottság véleményét, vagy pedig EU szinten egyértelműbb előírásokra van szükség a közvetlen értékesítés vonatkozásában. Aztán egy további kérdést is megemlítünk, miután nemzeti és regionális szinten már vannak jelölések a helyi mezőgazdaság támogatására. A kérdés most az, hogy egy új, specifikus szabályozás EU szinten tényleg plusz jelente a gazdák számára, és ezzel egyidejűleg tényleg információkat is biztosítanak a fogyasztó számára, hogy a félrevezető információkat visszaszorítsák. Amennyiben egy jelölés, egy szimbólum, egy logó, a jelölés tartalmazon-e logót vagy szimbólumot, ez a kérdés konkrétan. Végül pedig egy kérdés még felmerül, hogyan tudunk olyan EU szabályozást létrehozni, ami nem jelent felesleges terhet a gazdák számára, másrészt viszont kellő garanciákat biztosít a fogyasztóknak is. Ez lenne tehát egy rövid bemutatása ennek a jelentésnek részemről. Amikor is a helyi termelésről és a közvetlen értékesítésről beszélünk. És most nézzük meg a szigeten folytatott gazdálkodásból származó termékekre vonatkozó jelentést. Itt a következőket tudom elmondani. Ebben az esetben is az Európai Parlament mandátumának elején az áll, az áll hogy a szigeten folytatott gazdálkodásból származó termék, mint fogalom kerüljön bevezetésre, mint új fogalom természetesen, és konkrétan az a feladatunk itt a bizottság részéről, hogy e fakultatív minőségi jelölést vizsgáljuk meg lehetőségként, és ne egy általános jellegű jelölési rendszerből induljunk ki. Aztán a bizottság konkrétan vizsgálja meg, hogy mennyiben érdekes egyes termékek számára ez, adott esetben emberi fogyasztásra szállják, és ez szerepel az első mellékletben is. Olyan nyersanyagokról van szó, amelyek e, a szigetekről származnak, és a feldolgozás során, feldolgozásra is ezen a területen, szigeten kell sort keríteni. az Európai Bizottság munkája elején már látta, hogy a definíció abban az esetben, hogy mi is egy sziget valójában, igen különböző lehet a definíció céljából kiindulva. Az unió szintjén különböző megközelítések vannak a sziget definíció esetében. Maga a jelentés nem hoz végleges döntést ebben a kérdésben. Aztán rámutat a jelentés arra, hogy a szigeteken folytatott mezőgazdaság az Európai Unióban egy sor strukturális problémával konfrontálódik. A bizottság által vizsgált termékeken azt látjuk, hogy a gazdaságok a szigeteken az Európai Unión belül jó részt kertészetet jelentenek, erre specializálódtak. A sziget mezőgazdaság eh, bizonyos közös jellemzőket is mutat, de itt mindenek előtt strukturális problémákról beszélünk, és kevésbé a termékek sajátosságairól. Az Európai Bizottság nem volt sikeres, amikor a termékek vonatkozásában tipikus sziget tulajdonságokat akart megállapítani azon termékek esetében, amiket megvizsgáltunk. Aztán van egy sor olyan termék, ez kiderül jelentésből, ahol a sziget származás, a sziget eredetre hivatkoznak, ez egy marketing fellépés, de a sziget tehát nem ilyen összefüggésben használják generikus értelemben, hanem egy konkrét sziget nevét is szerepeltetik, mert önmagában az, hogy sziget még nem kielégítő az értékesítés a marketing szempontjából. Ami pedig egy konkrét EU jelölés többletértékét jelenti, itt az EU mezőgazdaságon belül. Itt a vélemények igen csak különbözőek. A termékek értékesítése során az előállítók többsége a szigetekről egy-egy konkrét szigetre hivatkozik, amikor sajátos jellegre hívja fel a figyelmet nem láttunk olyat, olyan minőségi jellemzőt, ami úgy általában szigetekhez köthető, és valamennyi szigettel összhangba Hogyha horizontális jelölés fogalmakat akarjuk használni, akkor beszélhetünk kis Dán szigetekről, vagy Finn szigetekről, vagy hasonlóról. De egyéb iránt mindig egy-egy konkrét sziget kerül szóba a termékjelöléseknél. Egyébként a bizottság megállapította, hogy bizonyos esetekben a versenyek, verseny van az egyes szigetek között, és itt adott esetben egy konkrét szigetre való hivatkozás plusz eszközt jelent egy termelő számára, hogyha a sajátos profilt akar biztosítani a piacon magának. Most nézzük meg a pro és kontra érveket. Egy fakultatív, egy opcionális minőség megjelölés vonatkozásában, hogyha szigetekről beszélünk, itt a jelentés a következő pontokra hívja fel a figyelmet mindenek előtt, ami tehát a pro érveket illeti, hogy legyen ilyen fakultatív minőség megjelölés ezek viszonylag alacsony administratív és ellenőrzési ráfordítással működőképesek, és bizonyos kistermelők számára kis szigeteken is érdekesek lehetnek, hogyha ezeknek nincs kellő méretük amúgy arra, hogy egyéb marketing értékesítési rendszerekkel éljenek, például a védett eredet megjelöléssel vagy hasonlóval. Ami a negatív érveket illeti, tehát a kontraérveket illeti, hogy létrehozzunk egy új önkéntes minőségmegjelölést a sziget mezőgazdaság vonatkozásában, e, itt arról szól a jelentés, hogy bizonyos termelők hátrányba kerülhetnek, akik már használnak bizonyos minőségi jellemzőket, és ezzel a verseny növekszik, és adott esetben meglévő kezdeményezések felhigulhatnak, mint például a védett eredet megjelölés. A bizottság véleménye arra is rámutat, hogy pillanatnyilag a szigeten termelt árukra nincsen sajátos megjelölése. Az, hogy szigeten termeltek valamit, az önmagában még nem kellően hatékony érv. És ehhez jön még, hogy a legtöbb szigeten termelt árut nem kiviszik az országból, hanem a tagállamhoz tartozó szárazföldön értékesítik. Ezért észszerűbb lenne minden bizonyal, hogy tagállami szinten szabályozzák ezt a kérdést. Végül pedig a termékek palettája, ahol egy ilyen önkéntes minőségmegjelölés szoba jöhet egyáltalán, szigeten termelt nyersanyagokra és az első mellékletre vonatkozik a szerződésből, és emiatt hát meglehetősen korlátozott számú termékről van szó. Végül pedig a szigetek strukturális problémáit adott esetben jobban meg lehetne oldani a meglévő struktúra politikai eszközökkel, mint egy címkézési lehetőséggel. Ennyi lenne nagyon röviden a bizottság összefoglaló jellegű eredménye a szigeten folytatott gazdálkodásból származó termékekre. Köszönöm szépen. Bardzo dziękuję. Chciałbym... Nagyon szépen köszönöm. engedjék meg, hogy tájékoztassak mindenkit arról, hogy látogatói csoportok érkeztek, jövőbeli fiatal farmerekről, jövőbeli fiatal gazdákról van szó, szeretettel üdvözöljük őket. Arról nem kaptam értesítést, hogy a jövő fiatal gazdái mely tagországból érkeztek, úgyhogy ezt az információt nem tudom megosztani a tisztelt egybegyűltekkel. gyűltekkel úgyhogy folytassuk a vitát. Reagáljunk arra, amit a bizottság képviselője elmondott. Súgnak közben itt nekem, hogy Olaszországból érkeztek a látogatók. Sajnálom, hogy De Castro úr nem lehet itt, és nem tudja őket üdvözölni, de hát folytassuk az ülést. Egnyúri a szó. Euh, d'abord, je voudrais euh, remercier le, le, le rapporteur de la, de la commission. Andrea úr, köszönöm szépen. Amikor elolvastam ezt a jelentést és az erről szóló összefoglalót, akkor volt valami, amit nem értettem pontosan lehet, hogy már a régóta ülök itt a parlamentben, és lelassultam, de hát egyelőre nem nagyon látom ezzel a jelentéssel kapcsolatban, hogy hányadán is állunk, és pontosan mi a mezőgazdaság és szakbizottság szerepe. Na, néhány héttel ezelőtt saját kezdeményezésű jelentést írtam a helyi márkáról, vagy helyi megnevezésről, és most már egy kicsit bonyolult a terminológia a címkézés tekintetében, a helyi termelésre vonatkozó címkézés tekintetében. Annak örülök, hogyha a bizottság ennyire gyorsan reagált a helyi termelés tekintetében, ennek tényleg nagyon örülök, különösen azért, mert a bizottságnak voltak fenntartásai azzal a jelentéssel kapcsolatban, amelyet itt ezen a fórumon vitattunk meg a helyi termeléssel kapcsolatban. A saját jelentésem kapcsán is felmerült egy kérdés a körkörös gazdaság kapcsán és a transferzalitás kapcsán, ami ugye ezeken a területeken a mezőgazdaságot jellemzi, illetve a szisztemikus megközelítés kapcsán. Tehát, hogy hogyan tudunk olyan dinamikát létrehozni, amely valóban hozzáadott értéket termel, olyat, ami nem delokalizálható az adott területről, tehát ami tényleg a helyi termelésre vonatkozik, és amiből profitálhatnak a vidéki és a városi lakosok is az adott területen. Azt is szeretném elmondani, hogy maximálisan a bizottság rendelkezésére állok, hogy tovább gondolkozzunk ezen a kérdésen, mert számomra nagyon fontos, hogy az elkövetkezendő hetekben, elkövetkezendő hónapokban hogyan lehet majd előkészíteni a reform következő lépéseit, ugyanis ebben nagyon fontos szerepet játszik majd a helyi termelésre vonatkozó rész. Ez tehát valódi téma, valóban fontos téma, nem lehet ezt félretenni, vagy a margóra hagyni a helyi termelés és a helyi termékek rendkívül fontosak, mint említettem, az elkövetkezendő hónapokban, években. Köszönöm szépen. Jár úr. Bedanken und vor allen Dingen möchte ich bedanken. Köszönöm szépen ezt az elgondolkodó hangnemet, eh, amit tartalmaz a bizottság jelentése. Az Európai Bizottság kéréseket tett fel a szakértők meghallgatása után, miután intenzíven foglalkoztak a témával. Én azt szoktam mondani, hogy a közvetlen értékesítés eh, egy egyszerű dolog, amit ilyen nagyon nehéz megvalósítani. Nagyon érzékeny mechanizmusokra van szükség, a szubszidiaritást kell alkalmazni, nem szabad mindent eh, központilag Brüsszelből eldönteni, vagy elrendelni. Hát Németországról beszélve el tudom mondani, tehát eh, sok minden jól hangzott annak idején, de aztán sok mindent tönkre is tettünk, például higiénia előírásokat egyszerűsítettük, például a vágóhidak esetében, ez logikusnak is tűnik, a fogyasztónak igenis megvan a joga, arra, hogy kiváló minőségű termékeket vásárolhasson. Aztán Németországban persze tudni kell, hogy kisebb hentes üzemek voltak, ott kisebb állatokat, nyulakat, birkákat, stb. önmaguk vágtak. Az új higiénia előírásokkal aztán ezek nem tudtak boldogulni, komoly beruházást igényelt ez, ami azt jelenti, hogy a helyi hentesek, a kisebb hentesek és mészárosok a közvetlen értékesítést beszüntették a saját termékek vonatkozásában. Tehát ők is vágóhidról vásárolnak, az az egyik következmény. A másik következő még keményebb számomra nálunk vidéken abszolút szokás volt, volt, ezt hangsúlyozni kell ma, hogy akik maguk áll, tartanak állatot, adott esetben saját célra levágják őket, vagy elvitték a henteshez régebben, és ott szerintem kiváló körülmények között le lehetett ezeket vágni, és el lehetett fogyasztani utóbb. Ez nem működik. Ami a saját fogyasztásnál működik, az ember kiüríti a garázsát, és ott levágja a saját birkáját. Tehát jóra gondoltak, és a gyakorlatban teljesen rossz eredményre vezetett ez. A kérdés tehát az, hogy az eszközök megfelelőek-e, szükség van-e új szabályokra, és az előírások működni tudnak-e majd a jövőben számomra rendkívül fontos a fogyasztó érdekét tekintve, itt a közvetlen értékesítésnél, itt garanciát kell biztosítani a fogyasztó számára, hogy ez az adott régióból származik, és erre könnyített körülményeket biztosítani az előleti számára, de valahogy biztosítani kell, hogy az van benne, amit ráír. Tehát adott esetben pluszba beszerzünk valamit, teljesen logikus, ha valaki kolbászt készít, akkor a fűszert máshol veszi. Aztán vannak kevert húsból készült kolbászok, és ugye szarvasmarha van otthon, de hát kell hozzá némi sertéshús is adott esetben. És itt hálás vagyok a bizottságnak, én így értékelem ezt, hogy elindulhat egy vita, amit a következő ciklusban folytathatunk, mert én azok közé tartozok, akik szeretnék esélyként látni, hogy a fogyasztó ragaszkodna a értékesítéshez, de arról gondoskodni kell, hogy ne legyen túl sok előírás, hogy tönkre tegyük ezt az egész módszert. Másrészt persze a közvetlen értékesítőkre vonatkoztatni kell azt, hogy a fogyasztónak azt kell adni, ami a csomagban van, a régióból. Tehát még egyszer mondom, ez olyan könnyen hangzik, és nehéz megcsinálni a közvetlen értékesítést. Chyba trochę z tym ubojem w garażu to pan przesadził. No. Köszönöm szépen. Valóban már az a példa is, hogy valaki a garázsába levágja az állatokat, elég szélsőséges példa volt, de a belga újságírók számára is nagyon furcsa volt, amikor hasonló eseteket találtak, de akkor lépjünk tovább a hozzászólók listáján. Tarabella úr parancsoljon. Már vártam, hogy megérkezzen, tessék. Elnök úr, köszönöm szépen folytassuk azt, amit Erik Andrió és Hans Péter Jár elmondtak. Tehát itt van ez a bizottsági javaslat, elkészült egy jelentés és egy közlemény. Ennek az alapértékeit osztani tudjuk szerintem itt a parlamenten belül. Tehát arról van szó, hogy a helyi termelést ösztönözni kell természetesen a mezőgazdasági termékek feldolgozását nem tudja mindenki elvégezni, mert ez egy egészen más szakma, mint maga a mezőgazdasági termelés. De aki képes rá, az miért ne tegye meg? Tehát, hogy legyenek meg a megfelelő szabályok, mert sokszor azok a szabályok, amik Európában érvényesek, a kistermelők számára tarthatatlanok. Úgyhogy valóban meg kell néznünk ezeket a szabályokat. Az élelmiszerbiztonság természetesen fontos, de némi rugalmasságot kellene biztosítani, hogy a kis termelők, mezőgazdasági termelők fel is tudják dolgozni ezeket a termékeket, amennyiben kívánják. Na most, mi történik ezzel a rendelettel? Általában rendelettervezeteket, irányelvtervezeteket, vagy pedig jelentéseket vizsgálunk, mint amilyeneket például Erik Henry Andrió is benyújtott ebben a témában néhány héttel ezelőtt. De most itt van ez a szöveg, ennek akkor most mi lesz a jövője? Tudjuk, hogy mennyi idő áll előttünk, május 25-én választások vannak, a bizottság is változik, más lesz a mezőgazdasági biztos. Mindezt tudjuk, de akkor most a bizottság jelentésével mi történik a jövőben? Tudjuk, hogy a 2014-es év különleges év, de mégis mi lesz ezzel a bizottsági szöveggel, mi lesz ennek a sorsa a jövőben. Szeretném megkérdezni, hogy a címkézés tekintetén mit fog megtenni a bizottság. Tehát semmiképp nem tudunk elfogadni olyan címkézési szabályokat, amelyek félrevezethetik a fogyasztót. Amikor arról beszélünk, hogy honnan származik a termék, mondjuk egy baromfi hús, akkor meg kell néznünk, hogy mi lesz annak a származási helye az, ahol az állattenyésztésre sor került, tehát ahol tenyésztették azt a csirkét, vagy pedig ahol feldolgozták a terméket. Mert akkor elképzelhető, hogy harmadik országból származik maga a csirke, éppen csak itt az Európai Unión belül valahol egy gyárban megsózták, megborsozták és becsomagolták. Tehát a származási hely az mire vonatkozik magának az állatnak, a húsnak a származására, vagy pedig arra a helyre, ahol becsomagolták, feldolgozták. És mondjuk a karapelli olasz olajat, hogyha aztán Spanyolországban vagy Görögországban csomagolják, akkor lehet, hogy inkább karapellosznak kellene hívni, ne hangozik annyira olasznak, hogyha egyszer nem olasz. Tehát elképzelhető, hogy félrevezető lesz maga a címkézés. Hiszen a származási hely alatt szerintem az emberek azt értik, hogy magát, a zöldséget, gyümölcsöt hol termesztették, vagy magát az állatot hol tenyésztették. A feldolgozott termékek, különösen a tejtermékek nagyon magas hozzáadott értékű termékek, tehát több átalakításon is áteshetnek, és ezekben az esetekben elég nehéz megalapítani a származási helyet. És ezeknél, a nagy hozadott értékű termékeknél nagyon kell vigyázni arra, hogy ne sértse a kistermelők érdekeit. És akkor most térjünk vissza a fogyasztókra. A fogyasztók szempontjából meg az a fontos, hogy a származási hely meghatározása egyértelmű legyen, tehát, hogy tudja a fogyasztó, hogy mégis mit jelent a származási hely, az alapélelmiszer származási helyét, vagy pedig magának a feldolgozott terméknek a származási helyét. Köszönöm szépen. A megoldás az olyan, hogy nem szabad, hogy túlzott administratív terheket rójunk ezzel a gazdálkodóra, és végül de nem utolsó sorban Wojciechowski úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első kérdés, ahogy ezt nagyon helyesen tette fel Jare úr, teljes mértékben egyetértek, hogy gond van a helyi vágóhidakkal, amikor a korlátozó európai jogszabályok egyszerűen kizárták őket a piacról. Ezt Lengyelországban nagy méretekben látok. Vannak olyan régiók, ahol több száz kilométert kell utaztatni az állatot a, legkövetkező, a legközelebbi vágóhídhoz, ahol az állatokat le lehet vágni. Erről már volt szó. Múlt évben, amikor beszéltünk az állatok szállításáról szóló jelentésről, az Európai Parlament amellett foglalt állást, hogy 8 óránál ne legyen hosszabb a szállítási idő, de ez azt követeli meg a helyi hálózatoktól, a, hogy a helyi vágóhidak ott legyenek, mert a hosszú utaztatás az á, rossz az állatnak, traumatizálja az állatot, és, és ugyanakkor még drága is, nagyon drága a gazdálkodónak, mert kevesebb pénzt kap az államért, és ezt végül is a fogyasztóval fizetetik meg. Tehát újra kellene ezt vizsgálni, és meg kéne nézni a kilakult helyzetet, és esetleg változtatni kellene. Nem arról van szó, hogy a garázsba kellene levágni az állatot, de a helyi vágóhidak egy bizonyos sztendernek megfelelően le, rendelkezésre kellene, hogy álljanak. Ez egy nagyon komoly probléma, és ezt mindenképpen meg kell oldani. És most lássuk a második kérdést a felesleges adminisztráció és bürokrácia olyan problémát okoz, hogy ez nem lenne probléma a címkézéssel, mert a végén már nem lesz semmi, amit majd címkézni kell. És ez teljesen így van a, e, például a lengyel gyáraknál az különböző változások miatt a delegált a füstölőüzemeknél kisebb egységek is működnének, 1500 ilyen kis egység volt Lengyelországban, de szeptember 1-től az új rendelkezések értelmében egyszerűen be kell zárni olyan boltokat, ahol nem tudnak már mit árulni, mert nem tudnak megfelelni a helyi előírásoknak, és ez nagyon rossz a helyi termelőknek. Ez azt jelenti számomra, hogy az Európai Unió szabályozás a nagy mezőgazdasági termelők nyomásának megfelelően kerül megfogalmazása Olyanok, akik még csak nem is füstölik a húst például, hanem csak egyszerűen úgy pácolják, hogy olyan legyen, mintha füstölték volna. Köszönöm szépen. Państwa, nie ma więcej chętnych do wypowiedzi. Ja Köszönöm szépen, hogy az elnök a hozzászólók listáját kimerítettük, és a legutóbbi ülésenként engedjük meg, hogy gondolkodjunk el. Azok a problémák, amik itt említésre kerültek, nagyon fontosak a gazdálkodók számára. Tehát például az, hogy az állatokat a ö, közelben lehessen vágóhídra vinni, ez nagyon fontos, mert ez azt is jelenti, hogy a helyi ö, élelmiszer értékesítés is ö, bonyolultá válik, ha nincs megfelelő vágóhíd. Ö, az emberek még azzal vicceltek, hogyha valaki elmegy vadászni, akkor lelőheti ugyanaz állatot, de nem szabad megölni azt az állatot, amit a, a helyi gazdaságban állítunk elő. Tehát ez azt jelenti, hogy az állat is jobb körülmények között lenne, hogyha lennének helyi vágóhidak. Talán lehet, hogy a vadászokat kellene felkérni, hogy ők fogják be az állatokat, és ők vadásszák le, ha ilyen már a szabályozás. Ez nagyon viccesnek hallatszik, de mégiscsak a helyi termelés fejlesztése az azt is igényli, hogy a kereslet és a kínálati lánc is rövidebb legyen. Ettől a piac is vonzóbb lesz, és a helyi piac lehetővé tenni a megfelelő címkézést. A gazdálkodók úgy is tudják, mert a fogyasztók ö, hetente egyszer vagy kétszer ellátogattak a gazdaságba, és személyesen ismerik a termelőt, és a, ö, nyilvánvalóan szükség van valamilyen címkézésre, de remélem, hogy ez nem le, fog túlzott administratív terheket jelenteni. Hát ennyi volt az én hozzászólásom, és most meghallgatnám a bizottságot. Öné a szó, mert hogy különböző kérdéseket is tettek fel. Danke, Herr. Köszönöm, elnök úr. Az első kérdés, vagy több kérdés arra irányult, hogy mit tervez a bizottság következő lépésként. Mint már elhangzott, röviddel a vége előtt járunk ennek a ciklusnak, és a bizottság ezt a két jelentést elkészítette, és mindkettőt azzal a szándékkal készítette el, hogy egyrészt a témát a lehetőség keretei között alaposan megvizsgálja a rövid idő mellett, és mint a helyi termelés mint, és közvetlen értékesítés, mint pedig a szigetmezőgazdaságot és megközelítéseket akarnak javasolni, amelyek felvetődhetnek lehetőségként. Az Európai Bizottság érdeke tényleg az, hogy arra a kérdésre, amelyeket itt azonosítottunk a jelentéseinkben választ kapjunk. Például arra a kérdésre is, hogy a jelenlegi rugalmasságok az EU jogszabályokban, a higiéniai területen, stb. mennyiben javítandók, fejlesztendők tovább, vagy nem kell őket tovább fejleszteni. Hiszen az egyik érdekes tapasztalat, amit a bizottság szerzett az volt, hogy láttuk, hogy például a higiéniás területen az EU szintjén a szabályozásban van lehetőség a rugalmasságra, egyes tagállamok élnek a rugalmasság adta lehetőséggel, mások nem élnek vele, és ahogyan aztán ezt a tagállamok jól vagy kevésbé jól kezelik, hát különböző fejlettségre szintre jutott például a közvetlen értékesítés. A kérdés tehát az, hogy a rugalmassági szabályok, amelyek a higiéniás területen adottak, mennyiben módosítandók, és ha igen, akkor hogyan módosítsuk. És két megjegyzésem van a továbbiakban arra vonatkozóan, hogy mit láttunk az előkészületek során a két jelentésnél. A szakértői csoporttal, amelyet összeállítottunk, viszonylag részletesen végigvettük azt, hogy egy mezőgazdasági termék, amely átmegy a közvetlen értékesítésbe, hogyan definiálandó, hogyan írandó le, annak érdekében, hogy a vevő a fogyasztó számára hitelesen a gazdaságból közvetlen származó termék legyen. A, gyakran feltettük tehát a kérdést, mit vár a fogyasztó, hogyha azt mondják neki, hogy tanyasi termék. Ez szerepel a csomagolásán, vagy így néven adják el neki, stb. És itt ezt részletesen megbeszéltük a szakértőkkel, hogy például hús esetén olyan állatokról kéne beszélni, amelyeket eh, ott a gazdaságban, eh, a tanyán eh, etettek, neveltek. Jó, hát alapvetően nem várják el a fogyasztók, hogy ott vágják le ezeket az állatokat, hanem egy a közelben lévő, a faluban lévő hentesnél, vágóhídon vágják le az állatot, azonban a gazda a saját eh, termeléséből származóként tudja utóbb újra eladni. Tehát elég pontos eredményre jutottunk itt, hogy mit is jelent a hitelesen, közvetlenül értékesített eh, helyi termék. Aztán egy további fontos terület, amelyet vizsgáltunk, hogyha valamilyen fogalmat alkotunk a jelölés vonatkozásában, például hegyvidéki termék, a tanács és a parlament a minőségi rendelet vonatkozásában ezt már megállapította. Nos, a kérdés az, hogy milyen fogalmat, milyen nevet észszerű effektíve használni és mi hatékony valóban. Itt nem találtuk meg a végső megoldást még, mert vagy az a helyzet, hogy a tagállamokban már jól működő rendszerek vannak egy adott területen, például a tanyasi termék, vagy egyéb, és hogyha most EU szinten hozunk szabályozást, amely ezt a tanyasi terméket szabályozza, akkor ez ütközésbe kerülhet már jól működő ilyen jellegű szabályozásokkal. És ha most esetleg a franciát nézzük, a fermié fogalom előfordul. Ez az EU jogalkotásban is érvényes már bizonyos termékekre, tehát használható, és hát egy újfajta szabályozás megint csak ütközéshez vezetne. Vagyis hogyha egy EU-t átfogó szabályozás, szabályozást akarunk a megnevezéseknél, a jelöléseknél, akkor konkrét fogalmakban kell gondolkodnunk, tehát tanyasi termék, vagy legyen bármi más a neve, akkor ez legyen tényleges kihívás, és fontos még, hogy jól érthető, jól megjegyezhető legyen a fogalom, legyen tartalma, olyan értelemben, hogy a fogyasztó jól megérti, hogy mire gondolunk, és ne kerüljön ütközésbe már meglévő ö, fogalmakkal, amelyek regionális vagy tagállami szinten léteznek. A bizottság szempontjából tehát várjuk a visszajelzéseket ezekre a kérdésekre, amelyeket a jelentésben megfogalmaztunk. Mai dátummal az Európai Bizottság nem rendelkezik további tervekkel az EU-t átfogó jelölési szabályokra vonatkozóan, itt a közvetlen értékesítés vagy a szigeten folytatott gazdálkodásból származó termékekre vonatkozóan ezt az Európai Bizottság azt szerint fogja majd megvizsgálni, hogy milyen reakciók érkeznek a két jelentésre. Köszönöm szépen. Bardzo dziękujemy. To rozumiem, że państwo... Köszönöm szépen. Akkor, ha jól értettem, e, most várnak további reagálásokat és észrevételeket, és hogyha ezek megérkeztek, akkor fognak e, javasolni e, elvégzendő munkákat. Jól értettem, hogyha elmagyarázná? Tehát vissza fogunk térni majd a jövőben erre a témára. És hogyha nincsenek további kérdések vagy észrevételek, akkor azt javaslom, hogy zárjuk le ezt a napi rendi pontot. És az ülés akkor ezen szakasza végéhez ér. és a koordinátorok ülésére kerül sor 17 óra 30-kor, csak akkor, mert vannak, akik csak arra az időpontra fognak ideérkezni. Köszönöm szépen, akkor most berekeztjük az ülést, és eh, nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy ennyi kedves vendéget is fogadtunk. Holnap reggel 9-kor kezdünk bizottságülésen, a koordináti ülés az pedig 17.30-kor, azaz 20 perc múlva kezdődik, úgyhogy 20 perc múlva a koordinátorokkal találkozunk. A szakbizottság ülésnek már a vége.